Good morning, good morning, meine Damen und Herren. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! A szorgalmasak már itt vannak, őket különösen nagy szeretettel köszöntöm, és Dukatel urat is köszöntöm, üdvözlöm, remélem jól ejtettem ki a nevét. A bizottságot képviseli, mert a 10 harmadik napirendi pontot beszéljük meg először, új digitális stratégia Európa számára. Azt javaslom, hogy megadom a szót először a bizottság képviselőjének, azzal a kéréssel, hogy mondjon nekünk erről valamit. És mint mindig most is azt kérem, hogy lehetőleg tömören fogalmazzon, szeretnénk délig az összes napirendi pontot áttekinteni. Köszöntöm Önt tehát, és Öné a szó, uram. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a meghívást is. Ma délelőtt megpróbálok áttekintést adni, tájékoztatást adni arról, hogy mennyire haladtunk előre az új digitális menetrend megvalósításával. Ahogyan tudják, Barózó úr az EU 2020-as víziójában ennek helyt adott szeptemberben a Európai Parlamentben, amikor ismertette a politikai iránymutatást, akkor is beszélt erről, és talán érdemes idézni őt. Azt mondta, hogy a következő bizottság majd kifejleszti az új digitális stratégiát, amelyet kísér majd egy célzott jogalkotási program eh, azzal a céllal, hogy a nagysebességű internet és megfelelő digitális eszközök terén nagy fejlődést tudjunk tenni, hiszen nagyon nagy a verseny, és a legfontosabb kezd, egy fontos kezdeményezésre is javaslatot tesz majd a bizottság a digitalizáció erőre segítése érdekében. Novemberben elfogadott az bizottság egy konzultációs dokumentumot az EU 2020 jövőkép, és ennek része a digitális agenda. Több helyen is ezt a szöveg megemlíti nyomatékosan. Konkrétan az online egységes piacról esik szó, azután a nagysebességű hálózatokra való áttérés is felbukkan több helyen a szövegben. Az internet alapú gazdaságnak nagyon fontos szerepe lesz az innovációban, abban, hogy hatékonyabb, jobb kormányzati szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, és hogy az lakosság jobban meg tudja artikulálni tudja a véleményét. Január 15-én jövőre kerül majd ez elfogadásra, és azután a bizottság nagyon gyorsan fog dolgozni, hogy elkészítsen egy dokumentumot, ami a valószínűleg jövő márciusban sorra kerülő csúcs találkozó napirendjére kerül. Tekintsük át, hogy tavaly óta, illetve az idén éveleje óta mi történt a főigazgatóságon, amely az informatikai társadalommal foglalkozik. Nagyon üdvözöljük azt, hogy létrejött az Európai Digitális Menetrend, amely tágabb, nagyobb lesz, mint az informatikai társadalom és média szűkebb kérdésköre. Korábbi háttért tanulmányok készültek, és konzultáció zajlott azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az új stratégia ezen a területen, amit majd úgy nevezünk, hogy európai digitális menetrend vagy agenda. A következőkben megpróbálok eh, néhány eh, dologról beszámolni a konzultáció eredményéről. Augusztus 4-től október 9-ig tartott ez a konzultációs időszak. 834 online kérdőíves választ kaptunk, és körülbelül 150 írásos válasz érkezett. Még mindig tart ezeknek az eredményeknek a feldolgozása és a következő hetekben fogjuk közzé tenni az eredmények összegzését. Csak hogy ízelítőt adjak abból, hogy mi zajlott a konzultáció során, és milyen eredmények születtek az online kérdői megválaszolásából, azzal kezdeném, hogy a jó hír az, hogy, és önök is majd kapnak, megkapják a kérdőívet. Tehát a jó hír az, hogy a válaszadók 92%-a úgy gondolja, hogy az IKT stratégián rendkívül fontos a növekedési, munkahelyteremtési program szempontjából. Különböző témákat kellett rangsorolni a válaszadóknak, a nagysebességű internet, valamint a nyitott hálózatok is ezek közé tartoztak. A következő eredmény kicsit meglepőbb volt, az IKT kutatás és innováció nagyon nagy hangsúlyt kapott a prioritások között. További prioritás az online egységes piac kevesebb szavazatot kapott, mint a másik kettő, és összesen hét tétel szerepelt a listán, negyedik helyre szorult az az alacsony szén társaság, társadalom, illetve másképpen fogalmazunk, az energiahatékony társadalom létrehozása. Van különbség az egyedi, egyéni válaszok, illetve a szervezetek által adott válaszok között. Az egyéni válaszok teszik ki az összes válasz 65%-át és az egyéni válaszadók nagyon nyitottan nyilvánítottak védelmény, véleményt a felhasználók jogokról, az élet minőségének a kérdésével kapcsolatban, míg a szervezetek inkább olyan kérdéseket hangsúlyoztak ki, amelyek az innovációval, kutatással, növekedéssel, munkahelyteremtéssel függnek össze. Összességében azt látjuk, hogy az új stratégiában az egyének elsősorban a felhasználói jogokra, a nyitott hálózatokra helyezték a hangsúlyt, míg a szervezeteket jobban érdekelt az, hogy legyenek olyan programok, amelyek világos mérhető célokat fogalmaznak meg, olyanokat, amelyeket hosszú távon mérni, értékelni leket, és amelyek a politikai iránymutatás alapjául szolgálhatnak. A nyitottság nagyon nagy hangsúlyt kapott az eredményekben. A válaszadók 90%-a eh, támogatta azt, hogy eh, legyen nyitott internet és nyílt eh, standardok, tehát ez kulcselemnek bizonyult. Ez a 90 százalék, ez persze nem csak az egyénekre vonatkozik, hanem nagyon sok szervezetre is, amelyek szintén ezt is prioritásnak határozták meg. Ha megnézzük a jövő hálózataiba történő beruházások kérdését, most feltettük azt a kérdést, hogy állami beruházásokra szükség van-e a passzív infrastruktúra kialakításában, a, tehát a jövő infrastruktúráját akarjuk kiépíteni. A válaszadók 88%-a támogatta azt, hogy szinergia hatások jogokat próbáljunk érvényesíteni, és az állam fontos szerepet vállaljon az ilyen infrastruktúrális beruházásokban. A digitális tartalomra is tettünk fel kérdéseket ebben az online kérdőívben, és itt megint csak azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók 79%-a, nagyon sokan támogatták azt, hogy interoperábilis tartalmak és különböző platformokon hozzá férhető tartalmakhoz kapcsolódó jogokra vonatkozóan határozzunk meg bizonyos szabályokat. A felhasználói jogokkal kapcsolatban a magánszféra, a szolgáltatások semlegessége voltak fontos szempontok. A válaszadók 75%-a támogatta azt, hogy legyen egyfajta jogi alapja is eh, mindezeknek a jogoknak, és 61% támogatna egy EU harmonizált megközelítést, 40% pedig inkább más eh, jogi alapokat, nemzeti jogszabályokat vagy valami más részesítene előnyben. A kutatással kapcsolatos kérdéseket is talán érdemes röviden áttekinteni, mert érdekesek voltak. Amikor arra kérdeztünk rá, hogy melyek azok a fő területek, ahol Európa erős a kutatás, az innováció, az IKT területén, az volt a válasz, hogy a négy legfontosabb terület az energia, és környezetvédelmi technológiák, lakás, oktatás, kultúra és hálózatok. Mikor azt a kérdést tettük fel, hogy melyek azok a területek, amelyek stratégiai jelentőségűek, energia, környezetvédelem, kultúra és az oktatás bizonyultak ilyennek, de a szoftver és a webszolgáltatások is nagy hangsúlyt kaptak, stratégiai jelentőségének mondták a válaszadók, pedig ezben nem vagyok annyira jók. De nem meglepő ez, hiszen a szoftver hálózatok, távközlési szolgáltatások, webszolgáltatások, és a mikro és a nanotechnológia olyan területek, ahol Európának nagy kihívásokkal kell szembenézni. Az általános érzésünk az volt, hogy Európának többet kell tenni annak érdekében, hogy integrálja a szakpolitikai eszközeit, támogassa a kutatást, az innovációt, és komplexebb eszköztárral próbálja meg a lemaradását behozni, és a, meg kell néznünk, hogy a kutatási keres programok, a strukturális alapok eszközeinek a nagyobb fokú integrációjával hogyan tudunk majd nagyobb előrelépést tenni. 42 százalék, de azért ez egy nagy kategória, mutatott nagy érdeklődést az iránt, hogy jogi és úgynevezett puha jogi soft law intézkedéseket is alkalmazzunk az innováció, illetve a növekedés előremozdítása érdekében, és jobban használjuk fel a kutatási eredményeket. Hogy a rövid eltekintést összefoglaljam, a konzultáció eredményeiről beszámolva. Még a köz, az online közszolgáltatásokat szeretném megemlíteni. A az utolsó nagy stratégiai programban nagy hangsúlyt kapott az elektronikus kormányzat, a közszolgáltatások kérdése, ez nagy támogatást kapott, de a válaszadók 73%-a úgy gondolta, hogy az egyik terület, ahol még sok munkára van szükség, az éppen a ezeknek a közszolgáltatásoknak az átláthatóságával függ össze. És ugyanennyien fejezték ki aggodalmokat amiatt, hogy a felhasználóknak ele, ellenőrizni e, e, kell tudni, a, vagy hogyan tudják ellenőrizni ezeket a közszolgáltatásokat. Vannak aggályok a személyes adatokkal való visszaélések miatt, vagy hogy túlzottan használják fel a kormányzatok és mások a e, személyes adatokat tehát a kormányzat és egyéb hat kormányzati hatóság. Végezetül az átmenet az alacsony szén kibocsátása társadalom felé. Ez viszonylag ö, lemaradt ö, a prioritások listáján, de azért azt ö, tapasztaltuk, hogy elég sok válasz érkezett a kérdőívnek erre a részére is. Itt a legnagyobb aggodalmat amiatt fejezték ki az egyéni válaszadók, hogy nincsenek alternatívák, az emberek nem tudnak változtatni a magatartás formájukon. Ezt egyének is és szervezetek is elmondták. Tehát alternatív üzleti modelleket vagy életmódváltozásokat eléggé ignorál a társadalom, és ezért a hangsúlyt inkább a kötelező beszámoltatásra és a jogi fellépésre kellene helyezni. Mik a következő lépések? Természetesen nehéz ezt meghatározunk még azelőtt, hogy a biztos hivatalátba lépne, és hát tovább moz előre vinné ezt a menetrendet, vagy impulzusokat adná ennek. De azért néhány eredményt ennek a munkának és más munkáknak az eredményeit majd a november 24. konzultáció eredményeit ebben a januárban kiadott írásos anyagban fogjuk összefoglalni, és elkészítünk egy munkaanyagot, amit majd nagyjából ugyanakkor adunk ki, mint amikor az EU 2020-as jövőkép anyag is elkészül és el fogjuk fogadni az Európai Digitális Stratégiát, ami természetesen az egész bizottság stratégiája lesz ezen a nagyon fontos területen. Köszönöm a tájékoztatást. Mindenek előtt Kriszti asszonynak az előadónak adok szót. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak, és megköszönöm, hogy eljöttek ma ide, és összefoglalták a digitális stratégia tartalmát a jelenlegi helyzetben. hogy még alakulóban van a bizottság, illetve hogy hogy állnak az információs és kommunikációs technológiák, meg kell várnia, hogy mik a fejlemények, de látjuk, hogy, a, hogy Barroso úrnak ez a stratégia valószínűleg kulcsfontosságú stratégiája, tehát az összes javaslat közül ez az egyik legfontosabb eh, erre a parlamenti ciklusra illetve hát általában véve az európai intézmények számára. A következőt szeretném mondani. Az a pozitív helyzet állt elő, hogy számos területen ugyanabban az irányba mozdultak el a szolgálatok, ez pedig az, hogy digitális menetrendet fogalmazzunk meg Európának. Vannak olyan magánintézmények, amelyek ezt megtették, a svéd elnökség is megtette ezt, a spanyol elnökségnek is ez áll szándékában a bizottság is felvetette ezt, és mindenképpen pozitív fejlemény az is, hogy a parlamentnek a parlamentnek annak idején meg sikerült hoznia ezt a döntést, hogy saját kezdeményezést indít el ebben a témában. Az első változatnak, tehát az elő, a jelentés első változatának én vagyok a jelentéstevője, valószínűleg januárra készül ez el, és így még időben vagyunk, mire föláll a bizottság, és mire a digitális menetrenddel kapcsolatban elkészítik a nyilatkozatukat, ez májusban várható, addigra nekünk már meg lesz az álláspontunk, és így a bizottság dolg, bizottság ezzel is számolhat, tehát dolgozhat már a mi álláspontunkkal, és lesz idő arra, hogy mi is kellőképpen részt vegyünk ebben a vitában, ebben a párbeszédben. Tehát több oldalról is egyfelé, egy irányba mutatnak a, a szálak, bizottság, tanács és parlament is ugyanazon dolgoz, dolgozik, ez azt jelenti, hogy nyitott és versenyképes digitális piacot szeretnénk kidolgozni, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor mindenképpen lemaradunk. Nos, a parlament természeténél fogva azt gondolom, hogy egy dolgot le kell szögezni. Mi is ennek a stratégiának a kiindulási pontja, kiindulási alapja? Itt nem másról van szó, mint a, a kommunikáció forradalmáról, illetve hogy az embereknek, a személyeknek mi a szerepe ebben a digitális forradalomnak. Vagy az vagy az összes személy, az egész lakosság részt vesz ebben a forradalomban, avagy nem lesz pozitív a kimenetele. Tehát mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a digitális technológiákat úgy alakítsuk, hogy mindenki részt vegyen ezekben, mindenki hozzáférhessen ezekhez, mindenkinek meglegyen a szükséges tudása ahhoz, hogy részt tudjon ebben venni. Tehát ö, alapvető képzésre van szükség a lakosság részére, és azt hiszem, hogy ez van ennek a stratégiának a hátterében. Ebben a szellemben dolgoztam én is a ö, Jelentés tervezeten, amit említettem, januárra fogok elkészíteni. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság beszámolt a felmérés eredményeiről. Gondolom még most értékelik ezeket az eredményeket, de ugye tudván a határidőket, már az is nagyon jó, hogy a köztes eredményeket megismerhetük, úgyhogy köszönetet mondok még egyszer. Azt gondolom, hogy nagyon nagy fontosságú vitát, eszmecserét kezdünk most, és a stratégiák közül ez talán az egyik legfontosabb, és ez mindenképpen hatalmas kiugrási lehetőség az európai gazdaság számára. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólónk Köfin úr. Nem hallom ezeket. Thank you very much, Mr. Chairman. Would... Köszönöm szépen. Én is hadd gratuláljak a bizottságnak a benyújtott jelentésért. Köszönöm, hogy ismertették ezt az európai digitális versenyképességgel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezt valósággá tették az elmúlt években Európában. Látható, hogy a fő eredményeket nagyon jól mutatja be. Azonban úgy gondolom, hogy túl optimista ez a jelentés. Miért is? Azért, mert Európát nem hasonlítja össze a versenytársakkal, a világ más, rész, más részeivel. Vannak eredményeink, ezt ki is mondjuk, de azt nem mondjuk, hogy az interneten, a világ más részein mit sikerült elérni. Ha megtesszük ezt az összehasonlítást, akkor láthatóvá válik az, hogy tettünk ugyan pozitív lépéseket az elmúlt öt évben, azonban le, még mindig lemaradásban vagyunk, illetve lemaradó félben vagyunk a világ más részeihez képest. Azt szeretném, hogy az európai digitális menetrend ambiciózusabb legyen, mint hogy az volt az elmúlt öt évben. Konkrétabbnak kell lennie, konkrétabb kötelezettségvállalásokat kell, hogy tartalmazzon ez az egész. Pár példát hadd mondjak el, ha megengedik. olyanokat, amelyeket esetleg a jövőben IKT technológiák vonatkozásában látni szeretnénk Európában. Számos internet felhasználáról beszélünk, ugye a bizottság jelentésében látható, hogy a 2005-ös 43%-tól 2008 56%-ra ment fel ez. Ez mindenképpen pozitív. De elég? Elég az, hogy Európán lakosságának kicsit több mint fele internet hozzáféréssel rendelkezik. Lehet, hogy ez nagyobb, mint a világ más részein, de a dinamika sokkal alacsonyabb mértékű. Három év múlva, körülbelül, vagy három éven belül, hogyha ezzel az ütemmel haladunk tovább előre, akkor könnyen leáthatóvá válik majd, hogy sok feltörekvő internet hatalomhoz képest szépen le fogunk maradni. Aztán széles sávú hozzáférésről beszélünk, és ezt két megabit per szekundumban határozzuk meg. Hát azért ez nem túl magas küszöb a széles sávú internet vonatkozásában. Nézzük egy példát. Bulgáriában mi a helyzet? Több helyen 100 megabit per szekundummal érhető ez el, és vannak olyanok, ahol 1 gigabájtos, vagy 1 gigabit per szekundumos voltak olyan fejlemények, amelyek a, az internet szolgáltatók fejlesztéseit ösztönözték. A legtöbb európai országban erre van lehetőség, de hát ez túl drága, azt is tudjuk. Hogyha a hozzáférésről, tehát nagysebességű internethez való hozzáférésről beszélünk, akkor látható, hogy az ár csökkentése nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon. Aztán optikai kábelekről is beszélünk, és más eszközökről az internetes információ továbbítása vonatkozásában. Vannak jó példák az Európai Unióban, bizonyos országokban, olyan helyeken, ahol az optikai hálózat fejlett, de az Unió egészére számá, egésze számára azonban nem mondhatjuk azt, hogy túl sokat értünk volna el. Ha nem használjuk ezeket az eszközöket az adattovábbításra, akkor új, vagyis régi technológiákat alkalmazunk a jövőben, azt lehet rólunk állítani. Hallhattunk érdekes vitákat a parlamentben a Web2-es termékek használata vonatkozásában, ezek az úgynevezett szociális hálózatok. Ha megnézzük Európában, csak egy ilyen van, a Skype. Aztán megvan ugye a Facebook, a Twitter, a Google, a világ más részein YouTube, ezek mind Amerikából érkeznek, és ezek vezetők Európában is. Nem hiszem, hogy annyira büszkék lehetünk, hogy annyira gyors, innovációs szolgáltatásokat fejlesztettünk volna ki az interneten. A nyílt forráskódú internet használatot sem segítettük annyira elő. Komolyan kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel, és ez a parlament jövőbeni jelentésében is szerepelni fog. Ezek nem, ez, ez a téma nem más, mint az internetes szabályozás. A Google könyvtárak, a tartalmak, hírtartalmak vonatkozásában, és hogy a médiák hogy tekintenek a Google-re információszerzés szempontjából. Látható, hogy az Egyesült Államokban a szerkesztőkkel megállapodott a Google arról, hogy hozzáférhet az információihoz, nekünk nagyon gyorsan kellene lépnünk, hiszen hogyha ők megállapodtak, és mi nem teszünk semmit, akkor olyan helyzet állhat elő, amikor az európai kiadók és az európai média sokkal kevésbé érezheti magát jól, mint az amerikai fél. Az internetes szabályozás vonatkozásában elmondható, hogy nem kell tiltani, korlátozni az internet használatát. Azokat az eszközöket kellene felhasználni, amelyek segítségével a jogot azonban végrehajthatóvá tesszük. Gondolok itt az ö, intellektuális szellemi tulajdonjogokra és a szellemi tulajdonjogokra, gyermekpornográfia, hitelszolgáltatások és hasonlók. Tehát az internetet meg kell találni ezeket az eszközeket, ahol ezeket felhasználhatjuk. El kell tehát gondolkodnunk azon, hogy hogyan egyensúlyozzuk ki a jogokat megfelelő kötelezettségekkel. Nagyon jó ötletet láthattunk az eddigi biztos részéről, Reding asszony részéről a Cyber Security koordinátor kinevezése vonatkozásában Európában. Ez a cyberbiztonsági koordinátor megvan Dél-Koreában, Japánban, az Egyesült Államokban. Biztonságos környezetet kell biztosítani az interneten, annak érdekében, hogy megfelelő felhasználhatósága legyen az egésznek. Elnök úr, lehet, hogy ez is egy jó téma lenne itt, hogy a szakbizottságunk saját kezdeményezésű véleményt készítsen az internetbiztonságról, a cyberbiztonságról, mivel ez az internet felhasználását megerősíti. Ez éppen jót tennem. Amikor tehát a jövőnkről beszélünk, jövőbeni céljainkról és feladatainkról sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, mint voltunk eddig. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon sok kérdést hallhattunk. Tessék, amennyiben válaszolni kíván az elhangzottakra. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Pilar del Castillo felvetésére reagálnék. Pontosan tudjuk, hogy milyen munkát végez a parlament, illetve a tanács, az elnökség, illetve más szervezetek, nem könnyű ezeket egyszerre nyomon követni. Ez önmagában is teljes embert igényel. Nagyon hálásak vagyunk a svéd elnökségnek, hiszen egy nagyon kiváló jelentést készítettek a Green Knowledge Society címmel még szeptemberben és remélem, hogy a jövőben önökkel is nagyon szorosan együttműködhetünk a jelentésük elkészítésébe, és ahogy igénylik, természetesen rendelkezésükre bocsátunk bármilyen adatot, információt, már amink megvan a straté- stratégiáról, úgyhogy készek vagyunk erre. Ami az új prioritásokat illeti. Nehezen lehet már Nehezen lehet most megjósolni, hogy mik lesznek az új prioritások, hogy ez politikai ítélet kérdése, de úgy ítéljük meg a dolgot, vagy úgy érezzük, hogy arról van szó, hogy milyen, hogy, milyen professzionális ismeretekkel rendelkeznek majd az emberek, internetes ismeretekkel, illetve hogy, hogy a internet mennyire ismert, mennyire ismert az internet az, e, az emberek számára. Ugye a fiatalok számára ez nyilvánvaló, de az idősebb generációk körében <clears throat> ez nem mindig van így. Ideig, ideig talán nem figyeltünk erre túlságosan oda, most változóban van a helyzet. Ezzel rá is térnék a második hozzászóló felvetéseire, tehát hogy mi is a helyzetünk a világ szintére. Ha megnézzük azt, hogy hányan használják az internetet Európában, illetve az USA-ban, akkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban nincs meg ez a fiatalok, öregek keti oszlása, tehát úgy néz ki, hogy az internet használók aránya körülbelül 80 százalékos. Európában nem ez a helyzet. Kérdés, hogy valami mi is az oka ennek a különbségnek. Nos, az Egyesült Államokban az idősebbek általában magasabb képzési szinten, szinten vagy iskolázottsági szinten, szinten rendelkeznek, talán ez is talán ez is indokolhatja, illetve az Egyesült Államokban tovább dolgoznak az emberek, és az aktív munkaerőpiaci részvétel is komoly indok az internet használatra. Mindenképpen meg kéne nézni ezt, pontosabban meg kéne vizsgálni, mit jelent ez, illetve hogy hogyan lehet ezt lefordítani az európai helyzetre. Hogyha nem tudjuk pontosan megérteni, hogy miért, van, miért alakultak ki ezek a különbségek, akkor ezt nem tudjuk megoldani. az Egyesült Államokban vannak a 2.0-ás vállalatok, ezek nincsenek meg, a, nincsenek meg Európában. Ennek talán az lehet az oka, hogy az Európai Unióban, Európában a web szolgáltatások nagyon fragmentáltak, hiszen 27 különböző jogszabályrendszert kell alkalmazni. A szerződéses a szerződési jogszabályok, a vitarendezési jogszabályok, a számlázási jogszabályok mind-mind eltérnek tagállamról tagállamra. Ennek az az eredménye, hogyha az ember egy webszolgáltató vállalkozás nyílt, és mondjuk Bulgária az alapja, akkor vajon másik európai országot választ-e ez a vállalkozás partnerországnak, vagy ott is oda terjeszkedik. E, nem, sokkal inkább az Egyesült Államok felé terjeszkedik egy ilyen vállalat, és ez komoly hátrányt jelent. Aztán a mobil hálózatoknál és a mobil webnél is megjelenik ez a hátrány. Nyilvánvalóan a Nyilvánvalóan vezeték nélküli internet a jövő változata, úgyhogy ott is komoly hátrányokkal számolhatunk majd. Aztán említették a Google Books ítéletet vagy egyezményt. Nos, e tekintetben Európa előbbre van, mint az Egyesült Államok sokkal világosabb a helyzet Európában, sokkal jobban lehet tudni, hogy kinek milyen jogai vannak, sokkal világosabb, hogy ki mire jogosult. Úgyhogy úgy véljük, hogy itt megelőzhetjük az Egyesült Államokat, hogyha világos mindenkinek az, hogy mit jelentenek a szerzői és az ehhez kapcsolódó szomszédos jogok, és eh, tehát természetesen egyességre kell jutni a könyvtárakkal, és azokkal, akik bírják a szerzői jogokat egyéb érintett felekkel. Ami az Európai Unió el, beli eltéréseket illeti, megvizsgáltuk, hogy az információs társadalomra milyen hatással vannak a a vívmányok. Jelenleg folyik ez a tanulmány, még nem születtek meg az eredmények, és azt gondolom, hogy néhány hét múlva meg tudjuk jelenteni, jelentetni ennek a tanulmánynak az eredményeit, de nyilvánvalóan sok munka van még ezen a területen. Aztán a ciberbiztonság is vizsgálandó terület, illetve el kell mondanom, hogy ebben, ezen a területen van egy nemzetközi egyezmény, de ennek az egyez, ezt az egyezményt csak 13 tagállam ratifikálta, és még ennél is kevesebb alkalmazza is, vagy hagyja is végre, úgyhogy uh, itt is komoly revidiálásra van szükség. Nagyon köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. További hozzászólást uh, ugye nem látok. Del Castillo kolléganő utalt már arra, hogy januárban ugye lesz egy jelentés majd ezzel kapcsolatban, aztán majd uh, annak vitáját folytatjuk, mivel a január 11-i vita, megbeszélés valószínűleg elmarad, mivel a biztosok meghallgatása lesz ugye azon a héten. Januárban aztán megkapjuk majd a jelentést, és folytathatjuk tehát ezután arról a vitás megbeszélést. A következő napi rendi pontra térnék akkor rá. Nagyon köszönöm. De sajnos ez még nem megy, mivel a kolléganő még nincs itt. Akkor egy perc, egy perc szünet következik, de ne, ne fussanak el, azonnal folytatjuk. Kedves kollégák, folytatjuk. Hölgyeim és Uraim, folytatjuk, folytatjuk a napirend áttekintését. Tizennegyedik pont energetikai infrastruktúrába történő beruházások a tizennegyedik pont, és Varián kolléganőnek már is megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt, kedves kollégák! Rövid leszek, hiszen elolvashatták eh, a eh, jelentés tervezetet és az indokolást, ami az álláspontomat összefoglalja. Szívesen válaszolok megjegyzésekre, kérdésekre, és van néhány olyan kérdés, amelyeket szerintem még meg kell majd vitatnunk a bizottsággal és az árnyék jelentéstevőkkel is. Nem szabadna, hogy az administratív teher nőjön emiatt a rendelet miatt. És ezért véleményem szerint a bizottságnak világosabbá kell tenni azt, hogy a beszámolási kötelezettség eh, hogyan van összhangban más irányelvekben és rendeletekben előírt eh, beszámolási kötelezettséggel. A bizottság ezt végrehajtási rendelkezésekben pontosíthatja. Javaslom, javasolni fogom azt, hogy a jelenlegi jelentésben is ezt eh, egyértelműbben fogalmazzuk meg. Azután azt is egyértelműbbé kell tenni, hogy a vállalatok beruházásról történő beszámolási kötelezettsége se legyen partalan, tehát itt ne túl, hát áruljanak túl nagy adminisztratív terek a vállalatokra. Az indokolásban erről is szólok, azt hiszem, pontosabban jobban meg kellene értenünk, hogy emögött milyen érvek húzódnak meg. Vannak aggályok az információk titkosságával kapcsolatban, különösen, hogyha e, a vállalatok számára érzékeny gazdasági adatokról van szó, várom az újabb javaslatokat ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos számomra mellett az is, hogy a bizottság semlegesen e, kezelje a hozzájutatott információkat. Ez nagyon fontos minden érintett számára, akikre vonatkozik ez a rendelet. Egy másik kulcskérdés azzal függ össze, hogy mikor kell notifikálni a tervezett beruházásról a bizottságot, mert ha túl korai ez az időpont, akkor az információ még nem lesz megbízható, mert közben változhatnak a körülmények, és nő az esélye annak is, hogy esetleg nem is valósul meg a beruházás. Tehát ezt a kérdést a kilencedik módosítóban próbáltam tisztázni, de kérdezném, hogy mi az önök véleménye erről. Hogy milyen projektekről kelljen beszámolni Nos, azt hiszem, hogy itt eh, például olaj és gáz, valamint csepp eh, folyósított gáz eh, esetében a kapacitásokra vonatkozó vonatkozó érték mekkora legyen, és javasolni fogom azt, hogy a szélerőműveknél csökkentsék ezt a küszöböt a beszámolási kötelezettségre vonatkozóan. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével most van egy új cikk, a 195. cikk, ami konkrétan foglalkozik az EU energia politikájával, és most már egy döntési eljárás vonatkozik erre a területre is. A rendelet számára szerintem ezt a cikket kell jogalapként meghatározni. De a bizottság szeretne átfogó képet kapni arról, hogy a közösségben milyen energetikai beruházások történnek, és ez lesz majd a közösségi energiapolitika alapja. Strasbourgban találkoztam a biztossal, és ő is elmondta, hogy valóban megerősítette, hogy együtt döntési eljárás vonatkozik majd erre a területre. Szeretnénk a jogi bizottságtól is kérni egy szakvéleményt, és szeretnénk a jogbiztonságot garantálni, valamint azt, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a parlament jogait. Úgy tudom, hogy az elnök majd egy ilyen értelmű levelet fog küldeni a biztosnak és a főigazgatónak, amit előre is köszönök. Ennyit szerettem volna mindössze elmondani, és kérdezem, akkor kérem a kollégákat, mondják el a véleményüket. Nagyon köszönöm. Igen, ezt a levelet meg fogjuk írni, ebben biztos lehet. Ugyanis nem igazán értettük, hogy miért az ígéretektől eltérő módon viselkedett a bizottság ketten kértek szót, először is Balcó úr. Balcó úr. A szót. Az előadó véleményét az indoklás és az azzal összhangban lévő javasolt módosító indítványok tartalmazzák. Nem térek ki arra a sok módosító indítványra, amelyel természetesen egyetértek és fontos pontosítások. Két olyan területről beszélek, amelyekkel kapcsolatban kétségeim vannak, hogy helyes-e természetesen versenypiac van ez nem kétséges a tanácsrendelet legelső mondatában szerepel hogy a verseny alapú energiapiacok működésére összpontost. ehhez képest a legelső módostó indtvány azt jelenti ki hogy ez a rendelet ezen keresztül amit a bizottság és a tanács el akar érni nem jelenthet beavatkozást a piac működésébe milyen területen akarjuk kizárni a bizonyos szintű beavatkozást a piacba. ha mondjuk elektronikus hanghordozók piacáról lenne szó és azt teljes egészében a piacra bzzuk és ott valami zavar következik be biztos hátrányos a fogyasztóknak egy részére de nem hasonltható össze azzal hogyha az energetikai termelés ellátás területén alakul ki a piac következtében súlyos zavar a pénzügyi válság amely átterjedt a reálgazdaságra a vérkeringést a hitel a pénz területén okozta ezt a zavart és azt mondtuk igen adott esetben be kell avatkozni. az energetikai infrastruktúra a reálgazdaságnak a vérkeringése a gazdasági szereplőket a lakosságot közvetlenül érinti. tehát az én véleményem szerint ez nem piacellenesség ezen a területen adott esetben ilyen hangsúlyozottan kizárni a közösségnek a beavatkozását a piaci működésbe olyan veszélyeket hordoz magában mint amit a pénzügyi világválság során megtapasztalhatunk. a másik a titkosságra vonatkozik. természetesen a bizottság által javasolt szöveg is kitér erre azt mondja a tagállamok vagy az általuk megbzott szervek megőrzik az üzleti szempontból érzékeny adatok és információk titkosságát. a javasolt módostás még körülbelül négy helyen nagyon erőteljesen kiterjeszti és hangsúlyozza a titkosságot. itt legfeljebb az a kétségem merül föl hogy vajon a túlzott titkosság nem éppen azt akadályozza meg hogy azok a gazdasági szereplők akiket az infrastruktúra jövőjéről állapotáról információval akarunk ellátni gazdasági döntéseik érdekében akkor adott esetben éppen ez a titkosság azt eredményezheti hogy éppen nem jutnak hozzá ahhoz az információhoz amire szükség van. ez utóbbit valóban kétséges kérdésként vetem föl az előző fölvetésemmel kapcsolatban határozottan az az álláspontom hogy ilyen kategórikusan nem kellene azt hangsúlyoznunk hogy a közösség semmilyen módon ne avatkozzon be zavarok esetén sem az energetikai piac működésébe. köszönöm. Herzlichen Dank, Kollege Gierek. Köszönöm szépen, és Gierek kollega következik. Azzal kezdeném, elnök úr, hogy elmondjam, elmondom, én is nagyon hosszasan gondolkoztam azon, hogy milyen érvek húzódnak meg emögött a javaslat mögött, a rendelet javaslat mögött. Ugyanis talán sokkal egyszerűbb lenne egy határozatot hozni arról, hogy szükséges a tájékoztatás, vagy beszám, be kell számolni a beruházásokról. Most itt az Európa integráció jövőjére is kell gondolnunk. A szolidaritás, az energiabiztonság koordinált fellépést tesz szükségessé minden tagállam részéről az energetikai infrastruktúra kapcsán is. És ha a szolidaritásról beszélünk, akkor gondolkoznunk kell arra is, hogy hogyan tudjuk a szolidaritást és a versenyképességet egymással összeegyeztetni. Az Európai Bizottság pontosan ezért próbálja ezeket a kérdéseket külön választani. A bizottság beszél transzparenciáról, és ugyanakkor leszögezi, hogy a cél nem az, hogy létrejöjjön egy pán-európai infrastruktúra a jövőben. Szerintem ez helytelen. Én úgy gondolom, hogy ez a nem egyértelmű megfogalmazás tulajdonképpen pontosítást igényel. Azt javaslom, hogy próbáljunk meg, igenis tervezzünk meg egy közös páneurópai energetikai infrastruktúrát, amelyben egyesítjük a szolidaritási és a versenyképességi szempontokat, mert ez a kettő nem zárja ki egymást. Véleményem szerint a most érvényes rendelet, illetve a rendelet javaslat, amiről beszélünk, ezt a célt kellene, hogy szolgálja. És a rendeletben figyelembe kellene venni a tagállamok prioritásait is. Most még néhány konkrét megjegyzést is szeretnék tenni, és elég sok javaslatom is lesz. Mindenek előtt különbséget kellene tennünk különböző beruházási projektek között és különböző eljárások között, amelyeknek a célja a működési engedély megszerzése. Több tagállamban sok engedélyre van szükség az egész folyamat során, ami lelassítja a beruházásokat. Elég azt mondanunk, hogy valami be, hogy egy engedélyre legyen, legyen szükség, mert a helyzet nagyon eltérő a tagállamokban. És a nagy szállítóhálózatok esetében nyilvánvalóan, hogy még több engedélyre van szükség. Másodszorban itt nem csak az emisszióról kell beszélnünk, hanem a hatékonyságról is, ugyanis az energiállátás biztonsága elsődleges prioritás. Nem akarunk még egyszer olyan helyzeteket megélni, mint tavaly télen. Ami az öt éves időszakot illeti, az infrastruktúra leszerelésére vonatkozó öt év szerintem több tervezést igényel. Amikor energiaforrásokról beszélünk, a szénről sem szabad megfelelkezzünk. És a széndiokszid kibocsátást ne ágazati lemontásban kezeljük, hanem egy egységre jutó mennyiséget vegyünk alapul. Itt a rendelet különböző paraméterekről beszél, de nem konkretizálja ezeket a paramétereket. És nem technológiai paraméterekről beszélünk, hanem a karbantartási paraméterekről. Emellett nincs szó a nukleáris hulladékról. Ilyen, ennek a nukleáris hulladék, hulladék számára speciális infrastruktúrára van szükség, hiszen nukleáris hulladékot nagyon speciális körülmények között kell tárolni, és ezeknek a létesítése is zajlik. Egy további kérdés a banki titok. Azt hiszem, hogy ez erre vonatkozó pontokat pontosan kell definiálni. És definiálnunk kellene olyan fogalmakat, mint az, hogy energiarendszer, energetikai rendszer, mit jelent nyílt és nyitott és a zárt energetikai rendszer. Vagy itt van a tároló hely eh, definíciója, különösen a nukleáris hulladék vonatkozásában. Ezt pontosan kell definiálni. Nagyon fontos és aktuális kérdés ez, hiszen több tagállam tervezi atomerőművek építését még a jövőben is. És látjuk azt is, hogy a szöveg egyáltalán nem említi meg az összekapcsolás, a hálózatok összekapcsolás pedig ez az energetikai kérdés nagyon fontos része, ha közös európai infrastruktúrát akarunk létesíteni. Köszönöm szépen, és Zsadó kollega következik. Merci, Monsieur le Président. Évidemment. Köszönöm szépen. Világos, a zöldek frakciója nevében támogatni kívánom az előadót a jogalap módosítása vonatkozásában a rendelet elfogadása céljából. azt, hogy említett már egy sor öm, módosított, egy sor témát az infrastruktúra lista ö, kiterjesztésére. A gyerekkollég is említette ezeket. Nem arról van szó, hogy ezt most földgázzal, kőolajjal bővítsük. Mi úgy gondoljuk, hogy a hő termelést, a hő előállítást, az áramtárolást is, tehát villamosenergia is ide fel kellene venni. nem csak az atomenergia termelése kellene itt utalni. Támogatjuk a küszöbértékek vonatkozásában, az értesítési küszöbértékek vonatkozásában az előadót a szélenergia vonatkozásában ugye 10 megawattról beszéltünk, de akkor nagyon sok minden kiesne ebből a rendszerből. Egy ilyen felső határral a fotovoltaikus energia csak 10%-át vehetnénk figyelembe. Illetve a geotermikus energia na, energiának csak a felét. Azt javasolnánk, tehát, hogy erősítsük meg még ezeket a határértékeket ne csak a szélenergia határértékét csökkentsük, hanem más megújuló energiaforrásokra is utaljunk, hiszen ezek olyan területek, amelyek szépen fejlődnek. A középtávú láthatóság vonatkozásában vannak aggájaim. Hallottam, hogy Valján asszony mivel érvelt, az adatok hitelessége, hihetősége, és azok a kihívások, amelyek megjelennek előttünk, Nos, mindezek tekintetében azt gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat inkább egy döntéshozatali eszköz irányába megy. Tehát arra most nem kell feltétlenül regisztrálni, amit már elértünk. Amennyiben egy ilyen döntéshozatali eszközre van szükségünk, úgy megfelelő lépéseket kell fogadosítani egymás után. Szerintem a bizottság javaslata itt helyes irányba megy. Ami a széndiokszid leválasztást és tárolást illeti, úgy gondoljuk, hogy itt most mindenki került az anyagból, ami a széndiokszid szállítást, továbbítást illeti. Nem tudom, hogy ezt most át kell -e fogalmazni, vagy valami más tartalmi probléma van. Ami az adatok biztonságát illeti, bizalmasságát illeti. Meg kell vizsgálni, hogy ezek milyen kihívásokat jelentenek, ezek milyen feladatokat jelentenek. Úgy tűnik, hogy a demokratikus kihívásokkal ez itt nem áll összhangban, az adatok bizalmas kezelése tehát az áttekinthetőség és a titkosság vagy bizalmasság között meg kell találni a kellő egyensúlyt. Széles körű meghallgatást kell tartani ezen ágazatokon átnyúló megközelítés vonatkozásában, és a decentralizált energia piac helyzetét is meg kell vizsgálni. Tehát olyan projektekről beszélek, amelyek nem tartoznak ide a küszöbértékek alá, de meg kell nézni az összes nemzeti tervet a megújulók területén annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a decentralizált energiatermelés elemeit fel tudjuk használni ezen törekvések erősítésére. Ahogy a megjegyzésekben is szerepel, Szerintem is túl gyakran szól arról a szöveg, hogy nem merítjük ki kellőképpen a kapacitásokat. Más területeken meg túlkapacitások vannak, tehát olyan megközelítés kell, amely sokkal erősebben, sokkal dinamikusabban bevonja a keresleti oldalt, Sokkal dinamikusabban kell megközelíteni azt a célt, hogy 2020-ig csökkentsük az energiafelhasználást, sokkal többet kellene tenni ezen a területen, hiszen csak így lehet ez tényleges döntéshozatali eszköz, hiszen bizonyos területeken megvan a túltermelés veszélye, bizonyos területeken az alulellátottság veszélye. Van még dolog, ami itt nem szerepel, onnantól kezdve, amikor majd megfelelő jogi eszközt szeretnénk eh, kapni az ilyen eh, erőte, eh, energiatermelő létesítmények létrehozása vonatkozásában, akkor a, a finanszírozást is mindenképpen tisztába kell tenni. Tudjuk, hogy sok területen szükség van közpénzekre, éppen ezért elengedhetetlen az, hogy a finanszírozási elemeket is megemlítsük. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A Bizottság, hűbres törtesek. Nagyon köszönöm. Köszönöm a jelentést. Velen asszony kitűnő munkát végzett. Úgy gondoljuk, hogy nagyon mélyrehatóan megvizsgálta a javaslatunkat. Nagyon jó, nagyon alapos ez. Ahol azonban aggájaink vannak, azok olyan témák, amiket a kollégák is megemlítettek, Zsadó úrra és Gerek úrra gondolok a Valán asszony 9-es és 10-es módosítójában. Ezek igyekeztek lerövidíteni azt az időszakot, ami alatt a befektetésről, a beruházásról be kell számolni. Amikor az engedélyt megkapja ez a beruházás, hogy eh, a, a eh, dolgok eh, állását kell leírni, az egész javaslatnak azonban az a célja, hogy az előzetes tervezésben lássunk tisztábban. Nem tudunk sokat például, hogy mi lesz az energiatermelés, a villamosenergia termeléssel 10 év múlva. Ezért is javasoljuk ezt az 5 éves határidőt, a tervezési időszak vonatkozásában. Tehát tisztán szeretnénk látni abban, hogy a villamosenergia befektetések és más ágazati befektetések hogy is alakulnak, fejlődnek a következő 5-10-15 évben. Ha csak nagyon szorosan a dát dátum, a kezdési dátum kérdését vesszük figyelembe, akkor a hosszú távú fejlődés Ehm, ről hát elveszhetjük az információkat. Ezért óvatosabb bánnék itt az időpontokkal, Gerek és adó urakat támogatom ez megjegyzésükben. Ami a jogalapot illeti, felvettük a kapcsolatot a jogi szolgálatunkkal, és ők elmondták, hogy van egy lex specialis. A 367-es és a 187-es cikk, valamint a Lisszaboni szerződés egy irányadó cikke is, amely az információ gyűjtésre vonatkozik. Szerintünk sem a 194-es cikk a jogalap e tekintetben. Megvitattuk ezeket a kérdéseket a tanácsban, és a tanács tájékoztatott minket arról, hogy örömmel vennék figyelembe a parlamenti módosítókat, és megvitatnák ezeket, úgy tennének, mintha itt együttdöntési eljárás lenne. A tanács jogi szolgálata is úgy gondolja, hogy a 337-es cikk a megfelelő jogalap tehát. nincs túl sok rugalmasság, ami rendelkezésünkre állna. Ami a többi témát megemlített, ami a többi téma megemlítését illeti, volt itt még valami, amit a kollégáktól is hallhattunk, ez az adatok bizalmas kezelése. Nem akarjuk korlátozni az átláthatóságot, de tudjuk, hogy a kereskedelmileg érzékeny adatok védelmére szükség van, ez a célunk is ezzel a projekttel. Voltak bizonyos kérések, és Adó úr is elmondta például, hogy más adatokat vonjunk kint be a háztartások vonatkozásában. Az administratív teher, ami a tagállamokra és a háztartásokra hárul, a között és a transzparencia között meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Nem szabad, hogy túl messze menjünk, nem szabad, hogy nagyon túllépjük azt, amire itt lehetőségünk van e rendelet alapján. A háztartási energia termelést az Eurostat bevonhatja az öt éves értékelésébe a jövőben. ez nagyon diversifikált és széttöredezett energiatermelés, tehát nagyon sok befektetéssel járna az együtt. Erik úr elmondta, hogy nem tetszik neki az, hogy nem vizsgálunk meg tartalmi jellegű kérdéseket, mint az engedélyek kérdése, és hogy egyfajta páneurópa infrastruktúra irányába kellene elmozdulni. Szerintem ez túlmegy ezen rendelet hatáján, mivel ez a rendelet az információ gyűjtésre koncentrál, és nem szakpolitikát kíván teremteni ami az engedélyeket és a páneurópai dolgokat illeti új iránymutatásokat kívánunk kidolgozni a transzeurópai hálózatok vonatkozásában, ahol foglalkozhatunk ezzel a témával, de szerintem ez nagyon túl menne a jelen javaslaton. Van bizonyos fokú félreértés is Gerek és Zsadó részéről szerintem amelyeket bilaterálisan rendbe tehetünk. Gyerek úr elmondta, hogy az atomenergiát itt ugye nem fedjük le egyáltalán. Szerintem ez egy félreértés, hiszen a mellékletben kifejezetten hivatkozunk az atomenergia termelésre. A hulladék hasznosítás az tényleg nincs lefedve, abban igaza van, de hogyha erre szeretne javaslatot tenni egy módosító keretében, azt megteheti. A az atomenergiát azonban lefedjük. Zsada úr beszélt a távfűtésről, ez szintén szerepel a mellékletben, kérem nézze meg. A finanszírozásról is szóltak, szerintem ez szintén túlmegy a rendelet hatáján. Itt az áttekinthetőségről beszélünk, a befektetések áttekinthetőségéről, átláthatóságáról, tehát itt inkább érdemi tartalmi probléma van szerintem. Örülök annak a nagyfokú támogatásnak, amit kap hallottam. Talán a 9-es, 10-es módosítót Velen asszony átgondolhatnám, mivel ezzel kihúzunk magunk alól a szőnyeget, hogyha a megfigyelési időszakot korlátozzuk, kifejezetten csak a munkátok megkezdésére és a tervezési időszakot kihagyjuk ebből, azonban köszönöm az általános támogatásukat. Na, Herzlichen Dank, Hilbrecht. Köszönöm, Hübrecht úr. Az eljárásbeli kérdést illetően a jogi szolgálatnak adnék örömmel szót, ha Rodriguez úr itt van. Talán akkor megoszthatnánk itt a munkát. Rodriguez úr, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egész röviden, ami a jogalapot illeti. Egy rövid összefoglalás. A 284-es cikk alapján készült el ez a javaslat. Most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, a 194-es cikk, ami az energiáról szól, ez lenne a jogalap. Nos, a javaslat fő célja nem más, mint hogy információt gyűjtsön. Ez a javaslat második preambulum bekezdése, hogy egyfajta összképet tudjon kialakítani arról, hogy milyen energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek történtek az Európai Unióban. Tehát 194-es cikk a jogalap, ez a legmegfelelőbb jogalap erre a javaslatra az a tény, hogy itt értesítésről, adatgyűjtésről van szó, nem jelenti azt, hogy ez ennek a javaslatnak a fő célja. A fő cél az, hogy ezek az adatok meglegyenek, tehát, hogy összképet tudjuk, vagy benyomást tudjuk kialakítani az energiapiacról, és ezáltal biztosítani lehessen az energiapiac működését. Ez a 194-es cikkben található, ez az energiapiacról szól, így aztán úgy véljük, hogy ezt a javaslatot mindenképpen a 194-es cikk értelmében kell, vagy alapján kell elfogadni. Aztán ott van még az Euratom szerzetés, ez is lehet jogalap. Ezt a javaslatot ugyanis két jogalapra alapoztuk, az egy, egyik az Európai Közösségről szóló szerződés, a másik az Euratom szerződés. Az Euratomban természetesen nincsen együtt döntés, ez pedig azt jelenti, hogy az Euratom szerződés értelmében a 187-es cikk lehet ide vonatkozó. Tehát az európai közösség, illetve a Lisszaboni szerződés alapján 194-es cikk vonatkozik ide, ez azt jelenti, hogy együttdöntés és eljárás, és az Euratom szerződésnek pedig a 187-es cikke is lehet jogalap, ez a konzultációs eljárás, tehát a parlamenttel folytatott konzultáció. Ez lenne az első mondandom, de hogyha bármilyen kérdésük van, akkor természetesen válaszol. Azt javasolnám, ahogyan Várján aztán is javasolta, hogy a szakbizottság nevében írom, megírom ezt a levelet, és valóban egyrészt az EK szerződés alapján, másrészt pedig a nukleáris létesítmények esetében a másik jogalap alapján kell figyelembe venni ezeket a szempontokat, tehát ennek értelmében fogom ezt a levelet megírni. Az időpontokat azt hiszem tudják, szeptember 9, elnézést javítja az elők, december 9-ig lehet módosító indítványokat benyújtani, és januárban folytatjuk majd az vitákat. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, volt egy kis probléma. Hebrecht úr szeretne szólni valamit? Még a levéllel kapcsolatban, amit ön fog megírni, és amire számítunk, a tanácsnak is tudna egy ugyanilyen értelemben egy levelet küldeni? Igen, ez nagyon okos dolog, persze egyébként nincs is értelme az egésznek. Tehát kérem önöket arra, hogy értsenek egyet egy kis módosítással a napirendben. Van egy kis gondunk, hogy kik vannak jelen, kik nincsenek. Hogyha egyetértenek a 18. pontot, napirendi pontot vennénk most előre, Podimáta asszony jelentése. Itt kapcsolatban nincs mit megvitatni, 5 perc elég lesz, ugyanaz, mint tegnap Tika asszony jelentésével, csak fontos az, hogy meghallgassuk, hogyan néz ki most az eljárás, hol tartanak. Podimáta asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, csak röviden szeretnék tájékoztatást eh, adni a tanácssal eh, és a bizottsággal lefolytatott eh, tárgyalásokról, amelynek a tárgya az energiafogyasztás címkézés termékismertető kérdése volt. A tárgyalások egyik fordulóját, első fordulóját már lezártuk, az teljes a hatékonyságról volt szó ezeken a tárgyalásokon, és volt két technikai jellegű megbeszélés olyan kérdésekről, amelyek politikai szempontból is jelentősek. A végleges eredményről politikai megegyezésről annyiban tudok beszámolni, hogy a tárgyalások eddig a következő elemekre koncentráltak. Az első és legfontosabb elem, amivel foglalkoztunk, a layout kérdése Tulajdonképpen ez volt a legbonyolultabb kérdés, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban folytattuk le a leghosszadalmasabb és legbonyolultabb vitákat a szöveg megfogalmazása kapcsán, az első olvasatbeli tárgyaláson, tehát ez volt az egyik főpont. A második ilyen fontos kérdés az állami szállítók kérdése volt, tehát milyen az energiatakarékos termékekkel kapcsolatban, milyen termék ismertetők kell, kell például jelölni az ilyen termékeket, hogyan kell jelölni az áramfogyasztást, és így tovább. Arról is tárgyaltunk, hogy mennyiben lehetne a termékekre vonatkozó fogalom használatot kibővíteni. És általánosságban is felmerült az a kérdés, hogy takarékos termékeket egy csoportnak tekintsük-e. Májusban már elkészült egy szöveg, amiben azt mondtuk, hogy ezen a területen lévő irányelveket is meg kell említeni. A politikai megegyezés a tanácssal, tehát megszületőben van. És még annyit mondanék, hogy miután most hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, a végrehajtási rendelkezések is hatályba lépnek, és még egy-két olyan kérdés van, ami, ami nyitott, amire még nem kaptunk választ. A következő hetekben az Európai Parlament tovább dolgozik a javaslatain, azaz megfogalmazzuk azokat a saját javaslatokat, amelyeknek a felvételét fogjuk kérni az irányelv szövegébe. Az első olvasatban mi azt mondtuk, hogy az A-tól G-ig tartó jelölési struktúrát meg kell tartani a címkéken, volt néhány módosító indítvány, és azután az időtartamokról is beszéltünk, tehát hogy fel kell tüntetni a címkén a, az időtartamokat is. A tanácssal vitatkoztunk ezen, és sok tekintetben nem volt egyetértés köztünk és a tanács között, de most már végül is az eredmény az a viták után, hogy megmarad az A-tól G-ig tartó jelölési struktúra, de lesz lehetőség arra, hogy még plusz három kategória, az A plusz, A plusz plusz, és az A plusz plusz plusz, az az A3 plusz jelölést is alkalmazzák a színjelölés mellett. Úgy, ahogyan ez már ma is létezik, tehát ez a színek különböző színű jelölés a különböző mértékben energiatakarékos termékekre. És az energiafogyasztást ennek alapján a fogyasztó rögtön le tudja olvasni, ránéz a címkére, akkor látja, hogy az az adott termék mennyire energiatakarékos. Ami pedig a közbeszerzéssel összefüggő kérdéseket illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament is lefolytatott egy vitát, azt kérve, hogy legyenek kötelező erejű rendelkezések a közbeszerzésre vonatkozóan. Nos, a tanács ezt nagyon ellenezte, nagyon határozottan ellenezte, pedig ez egy olyan kérdés volt, amelynek kapcsán együttműködtünk, és egyetértettünk a bizottsággal. De az irányelben végül is az fog szerepelni, hogy a tagállamok arra fogják biztatni az illetékes hatóságokat, hogy a közbeszerzési pályázatok során gondoskodjanak arról, hogy a legenergiatakarékosabb berendezéseket vásárolják meg. A következő kérdés a hatály kiterjesztésének a kérdése volt. Ezzel kapcsolatban azt hangzott el, hogy ne vegyünk fel erre vonatkozó definíciót az irányelve, hanem majd az Európai Bizottság kibocsát egy nyilatkozatot, ami világossá, egyértelművé teszi azt, hogy az adott berendezések, vagy milyen berendezésekre terjed ki az irányelv, és melyekre nem. És hogyha kategóriánként lesznek vizsgálatok, ellenőrzések, mire is vonatkozott egy javaslat, mégpedig az, hogy amennyiben a végrehajtási rendelkezések megszületnek, akkor ebben is sorolják fel azokat a berendezés típusokat, amelyek a hatály alá tartoznak. Egy következő kérdéskör a reklám kérdése volt. Az első olvasatbeli tárgyaláskor májusban mi azt szerettük volna, hogy kötelezően kelljen megadni az energiafogyasztást a reklámokban. Tehát, hogyha egy berendezést reklámoznak, akkor a reklámban pontosan el kell mondani, hogy milyen energiafogyasztású az a termék. Nos, nagy volt az ellenállás ezzel a javaslattal kapcsolatban, és most a végleges szövegben valami olyasmi szerepel, hogy minden alkalommal, amikor reklámoznak valamilyen áramot használó terméket, akkor a fogyasztásra és az árra utalni kell. De mellett a jelzés, az energiafogyasztást jelölő jelzés mellett. Egyébként nagyon bonyolultak voltak a tárgyalások az, e, ugyanúgy, mint az épületek energiahatékonyságával, energia teljesítményével kapcsolatban mind a két téma nagyon nehéz volt, de végül is azt hiszem, hogy jó eredmény született, és szeretnék köszönetet mondani a főtitkárságnak, az árnyék jelentéstevőknek, valóban sok segítséget kaptunk, és köszönet a illeti a bizottságot is. Köszönöm szépen, ezt nagyon Röviden le akartuk zárni ezt a kérdést, de most ketten kértek szót. Kérem, hogy tényleg nagyon-nagyon röviden szóljanak csak hozzá, mert összesen öt percet szántunk erre. Balcó úr. erre köszönöm a szót tehát mínusz 337 nél vagyok. úgy gondolom hogy egy nagyon fontos területről van szó. az első napirenden elhangzott hogy a lakosságtól szerzett közvélemény kutatás alapján az energetikai hatékonyságot mennyire kevéssé tartják fontosnak és ezeknek a háztartási gépeknek a cmkézése egy ragyogó közös nevező lehet a gyártóknak az érdeke hogy a jó minőséget jelezzék a fogyasztó pedig nem csak környezettudatos módon fogja vásárolni hanem pénztárcája miatt is fogja vásárolni azt a terméket amelyen világosan jelzik hogy energetikai szempontból kedvezőbb. igyekeztem tájékozódni mint új képviselő ennek a területnek az eddigi előrehaladásában és az előterjesztőnek köszönöm mert hallom a úgy tekintem pozitv hrt. tudniillik a bizottság itt március nine én az úgynevezett zárt skálát és a készülékek leértékelését támogatta ez nagyon veszélyes lett volna a vásárló számára hiszen ugyanaz a kategória egy átalaktott rendszerben nem ugyanazt az információt hordozta volna. ugyanakkor arról nem hallottam hogy a hűtőgépek tekintetében volt e egy plenáris ülés szavazás gy első olvasatban amelyik a bizottságnak azt a javaslatát támogatta amely fölfelé nyitottá tette dinamikussá a cmkézést a mnusz húsz negyven stb. adatokkal. Minden esetre azzal, amit most hallottunk, hogy az A+, A++, A+++, három kategória újból itt megjelenik, ez a legnagyobb nehézséget úgy tűnik, hogy áthidalja, mert ha nem kerül sor leértékelésre az eddigi információ megmarad a sznskála megmarad de a jobb minőségű termékeknek ehhez képest egy világos elkülönülő cmkézése lesz akkor azt hiszem hogy ez az az irány amit támogatnunk kellene valamennyi készülék esetében és még egyszer mondom egy rendkvül fontos területről van szó ahol pontosan egy összhangot lehet találni a gyártók és a fogyasztók között ha mi ebben a tekintetben eh, helyesen működünk. köszönöm. Köszönöm, uh, Köszönöm szépen. Egy pár dolgot szeretnék mondani Podimata asszonynak. Szerintem kiváló munkát végzett. Ha megnézzük a legutóbbi bizottsági javaslatot, akkor ez a benyomásom, illetve hogyha megnézzük a tagállamok által gyakorolt nyomást is, de nem nehéz, vagy nem könnyű körülmények között szerintem nagyszerű eredményt ért el. Ennyi. Köszönöm. Herzlichen Dank, kollége. Nagyon köszönöm. Kollega, ez rövid volt, lényegre törő. Köszönöm. És ezzel köszönetet mondanok a kollégáknak, Podimata asszonynak, és le is zárom ezt a napirendi pontot. Visszatérünk a 16-os napirendi pontra, ami egy szóbeli kérdés. Azt kértük a bizottságtól, hogy számoljon be arról, hogy a bizottság mit tesz az utasszállító járművből származó széndiokszid kibocsátással szóló rendeletről. Azt hiszem, hogy itt elég sokat gondolkoztunk mi is ezen, és arra kértük a bizottságot, számoljon be arról, hogy mi történt ezen a területen. Üdvözlöm a bizottság képviselőjét, Vornurat, kérem, hogy először is foglaljon helyet, és utána kezdje el a beszámolót. Ugye egy kis előadással lett meg minket. Good morning everybody. Um, my name is Philip Owen and I'm from jó napot kívánok, Filip Olnek hívnak, és a Környezetvédelmi Főigazgatóságon dolgozom. Elnézést, hogyha egy kicsit át kellett miattam rendezni a napi rendjüket. Egy végrehajtási rendeletről szeretnék beszélni. Az utasszállító járművekből származó széndiokszid kibocsátásról szól ez. Három végrehajtási rendeletről van szó, amelyeket eh, komitológiák útján kell elfogadni. Az első a széndiokszid kibocsátás monitorozásáról van szó, ez az, van szó, ez egy rendeleti folyamat, aztán a kis előállítók, kis gyártók szabályozásra vonatkozik a második, és aztán ott van a 12-es cikk, ez a öko innovációkról szól, az ezzel kapcsolatos szabályokról, módszerekről, metodológiáról. Az elmúlt hónapok során a bizottság három munkacsoporti ülést rendezett, a tagállamok illetékes hatóságai voltak jelen, és a előzetes tervezetet vizsgáltuk meg, hogy ezeket a cikkeket zökenőmentesen lehessen bevezetni. Természetesen az iparral is egyeztettünk október elején, körülbelül 80-an vettek részt ezen civil szervezetek, gyártók, gyártói szervezetek, beszállítók, tagállami képviselők voltak ott. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg elmondható, hogy elég kiterjedt konzultációt folytatunk. Most a széndiokszid kibocsátás monitorizásával foglalkozunk, illetve a kis gyártók, kis előállítókra vonatkozó szabályokról további konzultációkra van szükség a bizottság szolgálatain belül, és február, jövő februárban visszük ezt a kérdést a Környezetvédelmi Bizottság elé. Aztán az öko-innováció kérdése kicsit bonyolultabb, tartalmilag is, illetve olyan szempontból is, hogy hogyan lehet a folyamatokat összeegyeztetni. Ez az anyag még nincs kész, majd később kerül sor ennek a tárgyalására. Ami a dokumentum tartalmát illeti, tehát a széndiokszid kibocsátás mono, monitorozására, arról van szó, hogy honnan lehet megbízható adatokat begyűjteni, milyen forrásokból, ugye a gépkocsik, gépjárművek regisztrálásánál kell ezt az adatot begyűjteni. Arról is beszéltünk, hogy a bioüzemanyaggal működő gépjárművek esetén hogy lehet ezeket a kérdéseket regisztrálni, ezeket az adatokat begyűjteni. Nem annyira a tartalomról folyik a vita jelenleg, hanem hogy milyen adatokat lehet begyűjteni, milyen adatok alkalmasak arra, hogy a széndiokszid kibocsátást monitorozni tudjuk. Aztán ökoinnováció, Hát az a legfőbb kérdés ezen a téren, hogy mi az, hogy ökoinnováció, hogy lehet ezt meghatározni, hogy lehet ezt a gyártók esetében, beszállítók esetében meghatározni, illetve a bizottság hogyan tudja az alkalmazást megoldani. Itt tartunk, mind a két anyagot jövő év elején fogjuk bemutatni derogációk tekintetében is az ökoinnovációknál ez pedig majd a jövő év második felében várható. Klima... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a klímaváltozási szakbizottsággal valószínűleg a környezetvédelmi szakbizottságra gondol, klímaváltozási szakbizottság nincsen, legalábbis én nem tudok róla. A környezetvédelmi szakbizottság mellett minket is érdekel természetesen nagyon ez a kérdés. Két hozzászólás. Langen kolléga korábbi előadó voltam az Ipari Szakbizottságban ebben a témában. Úgy gondolom, hogy sok kritika, ami sok aggályos elem mellett mégiscsak a helyes utat jártuk ezzel annak érdekében, hogy kicsit csökkentsük az új gépjárművek széndiokszid kibocsátását. Jelen pillanatban zajlanak az előkészületek, és megállapítottam a legutóbbi frankfurti autóvásáron, hogy világszinten az összes autógyártó azon munkálkodik, hogy valahogy támadja az általunk elfogadottakat az ipar korábbi kötelezettségvállalásai, önkéntes kötelezettségvállalásaival nem értük el az eredményeket. Ezzel a ö, rendelettel, ezzel a szabályozással azonban a bizottsággal ellentétben egy fontos elemet vettünk fel. A bizottság gyakran kezdettől fogva ez ellen volt. Angelika Niebler kolléga nő volt a tárgyalások vezetője. Ez az ökoinnováció területe Amennyiben helyesek az információim, úgy a bizottság gátolja azt, ami ezen a területen elérhető lenne. A javaslatok konkrétumainak elemzésének tükrében mondom ezt, és annyit mondok még, hogyha csökkenteni akarjuk a széndiokszid kibocsátást, akkor az autó egészét figyelembe kell venni, nem csak a motorját. Ez volt a vitapont hónapokig. Hatalmas technológiai előrelépést lehet elérni apróságokban. Amikor azt mondjuk, mondjuk hogy egy gram kilométerenként azt akarjuk elérni, de ezt csak ettől és ettől veszük figyelembe, vagy pedig a beszállítók csak akkor ismertethetik el az ökoinnovációt, amennyiben minden egyes képjármű típus vonatkozásában megteszik ezt, vagy bevezetik ezt. Ezt a jogalkotó nem akart, ez nem szerepel a szövegben, a bizottság ott arra kérem ezen összefüggésben, hogy mind a jogszabályszövegben, mind pedig a, jelenítse ezt meg, és az innovációbarát témákat támogassa. Nibler asszony következik. Köszönöm szépen. Csatlakozom mindahhoz, amit Lenin kolléga elmondott, és kifejezetten támogatom az elhangzottakat, mivel ugyanezek az aggájaim vannak, mint Lenin kollégának is. Az Ipari Szakbizottság elnökeként minden háromoldalú egyeztetésen ott voltam, sok esti éjszakai ülés során döntések születtek ezen üléseken, és elmondhatom, hogy e, ez a végeredményében a parlament kézjegyét is magán hordozza. Mindabból azonban, hogy ebből mi került át a gyakorlatba, a tekintetben vannak aggájaim. Az Ipari Bizottság tagjaiként számunkra nagyon fontos az, hogy azokat az innovációkat támogassuk, illetve amelyek előre visznek minket, illetve mindenképpen az innovációt támogassuk és az ökoinnovációba fektessünk. Langen úr is említett dolgokat. Sajnos, amit látunk, itt nagyon sok minden ezzel ellentétbe megy. Az ökoinnovációt innovációt visszaszorítják, gátolják, bürokratikus akadályokat állítanak fel a komitológia eljárás keretében, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb ökoinnovációra innovációra legyen lehetőség. Szerintem ez nem megy, nincs a rendelet szellemében, és mi ö, egészen addig verjük az asztalt, amíg nem hajtják úgy végre a rendeletet, ahogy azt elfogadtuk. Egy kérdés. A beszállítókat miért nem vesszük fel ide a kérelmező jogosultak közé, mint a gyártókat? Hiszen, hogyha az ő termékek vonatkozásában, ugye minden termék vonatkozásában alkalmazni kell ezt az akkor innovációt, akkor mit csináljuk? Tehát nem tudom egyszerűen, hogy a bizottság honnan veszi ezeket a korlátozásokat, amiket itt alkalmaz. Az érdekelne tehát, hogy a beszállítók termelőtől függetlenül, gyártótól függetlenül miért ne kérhetnének ilyen innovációs tanúsítványt, Szerintem erre lehetőség lenne további különös nehézség nélkül. Langen kolléga utalt arra is, hogy nem igazán érthető az, hogy ökoinnovációkat miért csak olyan esetben engedélyezünk, amikor az legalább 1 gram per kilométerenkénti megtakarítást jelent. A büntetésfizetés azonban már alkalmazandó, amikor egy grammal a gyártó túlmegy a határértéken, tehát minden milligram számít, igazából nem értem, hogy miért van ez a korlátozás, ez megint csak azt bizonyítja, hogy ezek a innovációkat igyekszenek visszaszorítani, és nem igazán motiválnak, hogy ebbe a területbe fektessünk. A kidolgozott anyagban arra kérem, hogy vegyék figyelembe a mi munkánkat és Európa az európai mm, gyártók innováció barátan járnak, elszigorú feltételeket szabtunk meg nekik a széndiokszid kibocsátás területén is. A technológiai előrelépést környezetpolitikai elgondolásokból nem gátolhatjuk, mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy ezek az ekoinnovációk ba európai szinten történjen megfelelő befektetés. Köszönöm. Éler kolléga. Ugyanebb az irányban mutatnak az én kérdéseim is. Az egyik legnagyobb akadály, akadályt maga a bizottság és a főigazgatóság hozta létre. Ez nem lehet, hogy 12 hónapig eh, áll egy eljárás. Itt eh, partalanná vált eh, már a javaslatok tömege. Volt egy javaslat, hogy egy teszt intézmény szakértelmét vonják be a munkába, és megfelelő szakértői véleményt készítessenek független szervezeteken, mint a TÜV Németországban, vagy de más országokban is vannak ilyen független szervezetek. Most tudva azt, hogy itt tulajdonképpen nem a bizottság, hanem a jogalkotó akarja felgyorsítani az öko-innováció folyamatát, akkor a bizottság eh, egy eh, hat hónapos eljárásba kellene, hogy megegyezen, és nem lehet az, hogy a bizottság maga legyen a legfőbb gátja ennek a gyorsításnak azzal, hogy 12 hónapig folytatja a vizsgálódást. A bizottság eh, olyan lassú, hogy olyan sokáig vizsgálódik, hogy az egész megvalósítás sokkal gyorsabb lehet. Nem lehet, hogy a komitológiai eljárás során a bizottság 12 hónapot akar magának a vizsgálatra, csak azért, mert nem tud ennél gyorsabban dolgozni. Köszönöm szépen, akkor még egyszer Owen úrnak a bizottság képviselőjének adom meg a szót, hogy tisztázzon néhány kérdést. Köszönöm szépen, megköszönöm az észrevételeket azt hiszem már az elején is elmondtam, hogy az ökoinnovációs dossziéban még nagyon a dolgok elején vagyunk, semmilyen vázlat nem készült még erről. Folyik a konzultáció az iparral, a, a tagállamokkal egyeztetünk. Jövő héten például a termelői szervezetekre kell lesz egy találkozó, úgyhogy még most folyik ez a fázis. Ami a beszállítókat illeti, kétszer is, két ilyen kérdést is föltettek, elég világos a helyzet, természetesen az öko-innovációt a beszállítók is használhatják, ezt mi is elfogadjuk, azt nem tudjuk, hogy az öko-innováció milyen megtakarításokkal jár majd. Az öko-innovációkat csak akkor lehet beszámítani a széndiokszid kibocsátás csökkenésnél, hogyha tudjuk, hogy milyen gépjárművek kerülnek majd. Tehát Természetesen bevonjuk a beszállítókat a jogszabálytervezetbe, ehhez semmi kétség nem fér. Aztán ami a 12 hónapos időszakot illeti, tehát ennyire van szükségünk, hogy döntést hozzuk, hozzunk. Nagyon komoly technikai, műszaki, tudományos kérdéseket kell figyelembe veszünk, vennünk, ezeket még nem is ismerjük, úgyhogy olyan javaslatot kell majd kidolgozni, ami egyrészt szavahihető, hiteles, megfelel az iparnak, másoknak is. Úgyhogy nagyon alaposan át kell nézni a dolgot. Miután szavahihetőnek kell lenni az ellenőrzési folyamatnak, és miután egy komoly folyamatot kell lefolytatni a bizottságban, és aztán fordításra és időt kell hagyni, úgyhogy szerintem ez a 12 hónapos időszak, ez helyén való. Aztán az egy grammos küszöb, ezt is megvitattuk elég hosszasan, és sok tagállam ezt el tudja fogadni. De még mindig nyitott a kérdés, még nem, e, nincs végleges javaslatunk, még nem döntöttük el, hogy pontosan mi legyen ez a küszöb, de szeretnék elérni, hogy felügyön a technológia, szeretnénk segíteni, ösztönözni az innovációt, úgyhogy odafigyelünk a dolgokra. Arról is kaptam egy kérdést, hogy az egész autót figyelembe kell venni. Nyilván azok, nyilván az összes ökoinnovációt figyelembe kell venni, nem csak azokat, amit tesztelünk. Hogyha itt kicsúszik egy innováció a hatály akkor azt az ökoinnovációs fejezetben lehet majd figyelembe venni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, más nem kíván ehhez hozzászólni. De, Langen úr, csak annyit szeretnék még mondani, hogy egy nagyon pontos katalógust fogunk eljutatni a bizottsághoz, amit majd aztán alaposan megvitathatunk. Elnök, azt hiszem, hogy itt elég világosak a véleménykülönbségek, a, miután a szakbizottság ilyen vélemények adott hangot, a bizottság elnöke egy levélben fogja ezeket a véleményeket rögzíteni, és jó, ha újabb kérdéseket is bevetünk ebbe. Szeretnénk segíteni a bizottságnak abban, hogy fel tudja gyorsítani ezt a folyamatot úgy, ahogyan a jogalkotó ezt akarta eredendően teljesen világos, ugye jogállamiság kereteiben a jogállami eljárásokat kell betartanunk, a parlament és a tanács döntött valamit, ezt most meg kell valósítani, és hogyha aggályok vannak, akkor ezeket meg kell vizsgálni. Én vagyok illetékes, hogy megírjam ezt a levelet, a véleményt önök megfogalmazták, én megírom a levelet, és majd várjuk a választ. A tanácsnak tudomást kell szerezni arról, hogy mit, mit gondolunk. Langen. A bizottságot kérjük arra, hogy erre, ezekre a kérdésekre még a biztos meghallgatása előtt válaszoljanak. Hát megpróbálhatjuk, de hát közben azért karácsony van, úgyhogy elég szoros az idő. Megpróbálom mindenképpen, ezt is megemlítem és miután én mindig százalékban e, úgy járok el, ahogyan a e, bizottság, a szakbizottság kéri. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek, és menjünk tovább, hiszen először minden technológiai eszközt szeretnénk felhasználni arra, hogy javítsuk a környezetvédelem helyzetét, és fellépjünk a klímaváltozás ellen. A következő napirendi pont a 19-es, az kedvencem, az egyebek napirendi pont, és miután senkinek nincs hozzászólása, nekem sincs, a 20. napirendi pont következik, Természetesen az itt szereplő ülés időpontja ez nem helyes, mert ezen a héten a biztosok meghallgatására kerül sor, tehát a januári első héten, akkor majd újra fogunk találkozni, és azt hiszem még elég gyakran fogunk találkozni. Január végén lesz majd megint szokványos bizottsági ülés. Tegnap bejelentett ígértem a koordinátoroknak is. A titkárság majd gondoskodik arról, hogy legyenek új időpont lehetőségek, mert eh, egy kicsit tudjuk kompenzálni ezt a kieső ülést. Köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen gyorsan dolgoztunk ma, és egy kicsit korábban be tudtuk fejezni az ülést. Ez nem baj, további eh, szép napot kívánok Önöknek!